ami pedig a testi és szellemi fogyatékos diákokat illeti, őrájuk vonatkozik az EU konvenció is, ők is részét kell képezzék az oktatásnak. Elnök, köszönöm szépen, a rend szerint pedig most Jegle asszony jelentése következik, jelentés a nők mezőgazdaságban és a vidéki területeken betöltő szerepéről, megadom a jelentéstevőnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. A a jelentés tevőként az volt a célom, hogy egy széleskörű vitát indítsak el, hogy megnézzük, milyen multifunkcionális szerepe van a nőknek eh, a vidéki térségben. Az európai eh, vidékfejlesztési politikának a központi szerepe, hogy azonos életfeltételeket teremtsen minden egyes régióban, és a városi agglomerációs területeknek az egyoldalú fejlődését megakadályozza, és így perspektívát nyújtson az embereknek a vidéken maradáshoz. Az elmúlt évtizedekben a közös agrárpolitika gyakorlatilag a mezőgazdaságnak a pozitív fejlődésére célzott. A jövőben azonban egyre nagyobb szerepe lesz annak, hogy egy jövőképes vidéki térséget alakítsunk ki. Ennek új erőfeszítésekhez kell vezetniük minden minden egyes szereplőtől. Egyre fontosabb az, hogy a nőknek a potenciáját és a lehetőségeit is figyelembe vegyük, kihasználjuk a vidéki térségben. A számok azt mutatják, hogy a gazdasági erejük és a várható életkoruk a, a nőknek a vidéki területen, az fontos erővé teszi őket. Az elmúlt években határozottan megmutatkozott, hogy a nők támogatásában és az ő projektjék támogatásában nagyon fontos fejlődési lépések vezethetők le a vidéki térség számára. Ez a tapasztalat a második pillérbeli támogatások útján és más támogatási lehetőségek útján az Európai Unióban valamennyi régióban segíthető. A mezőgazdaságban a nők szerepe eszenciális a nők az elmúlt években jelentősen hozzájárultak a különböző üzemeknek a diverzifikálásához, a mezőgazdaság multifunkcionalitásához, ami egyre tovább konkretizálódott így. A mezőgazdasági termelőüzemek innovatív termékeket és szolgáltatásokat kínálnak a élelmiszer ellátás mellett. Ezt a gazdasági potenciált, tehát a nők biztosítják, és ezt még jobban ki kell használni. Például konkrétan alkalmaz támogatni kell a nőket mezőgazdasági üzemekben. Sokoldalú foglalkozási kompetenciájuk, teljesítményük van ugyanis, és erre támaszkodnunk kell. Éppen ezért most azt követeljük elsősorban, hogy a nőknek minél nagyobb részük legyen a mezőgazdasági életformák és gazdálkodási formák kiszélesítésében. Az ő együttes felelősségvállalásokra is szükség van a mezőgazdasági üzemekben. Ehhez hozzátartozik azonban az is, hogy megfelelően képviseltetve legyenek a mezőgazdasági szervezetekben, egyesületekben. Egy adekvát társadalombiztosítást is kell kapniuk a mezőgazdaság területén működő nőknek. Éppen ezért Fontos, hogy intenzív párbeszédet folytassunk, ez több megtörtént a mezőgazdasági bizottságban, és egyetlen egy ellenszavazattal sikerült ezt a jelentést elfogadni. A holnapi plenáris szavazásra egyetlen módosító indítvány sem érkezett. Ez is megmutatja, hogy nagyon jó kompromisszumot tudtunk találni, amely valamennyi frakció számára vállalható. Az egyhangú szavazási eredmény megadná azt a súlyt eh, a jelentésnek, ami ahhoz vezetne, hogy a bizottság és a tanács megfelelően figyelembe vegye a jelentés témájának fontosságát. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, különösen az árnyék jelentéstevőknek a kitűnő, a tényleg kitűnő együttműködésért. A előttünk álló vita és a 2013 utáni közös agrárpolitika jövőjéről folytatandó vita mindenképpen hozzá kell ahhoz, hogy járuljon, hogy nem hanyagoljuk el a vidéken élő nőket. Én bízom abban, hogy a jelentésünk egy megfelelő alapot fog szolgáltatni ehhez a szükséges eszmecseréhez, és pozitívan hozzá fog járulni a következő pénzügyi vitákhoz is. Köszönöm szépen a figyelmüket! Eh, köszönöm szépen. Megkezdődik a spontán felszólalások sora. Megginis asszony kap szót. Thank you, Madam President. Elnök asszony, köszönöm szépen. Gratulálok Jegle asszonynak, hogy kitűnő munkát végzett a jelentés kapcsán, és köszönöm, hogy az elmúlt évek során, amióta ismerem, aktív ezen a területen elismerésről szól az a tény, a munkáját elismerő tény az, hogy nem nyújtottak be módosítókat. Üdvözlöm a négyes bekezdést, amely megfelelő költségvetésről, mezőgazdasági költségvetés szükségességéről beszél. A tízes öm, bekezdést üdvözlöm, amely az új technológiák fontosságáról beszél, és a szélesávú elérhetőségről. Ezen felül pedig az a bekezdés, amely arról szól, hogy a mezőgazdasági ágazat gazdasági szociális testületeiben nőknek is képviseletet kell biztosítani, nagyon fontos. Nagyon fontosak ezek a célkitűzések. És azt gondolom, hogy sajnos a mezőgazdasági szervezetek arculata még mindig tudon túl is a férfiak által kerül meghatározásra. Végezetül azt szeretném mondani, hogy a bizottságnak gondolnia kell arra, hogy a férfi és a női gazdálkodók kérdése a kap reformjában is jelentkezik, és gyakran bizony a reform további költségeket jelöl, jelent a női gazdálkodók számára, tehát kérem gondolják ezt, hát ezt a kérdéskört. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Tikau asszony kap szót. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă comisar. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, a fő ö, problémája a vidéki nőknek az, hogy nincsen kellő munkahely. Ez azt is jelenti, hogy az időszemélyeknek személyeknek nagyon alacsony lesz a nyugdíjuk, a jövedelmük. A gyerekek ellátása, az egészségügyi szolgáltatások ugyancsak fontosak ezeknek a közösségeknek. Az alapinfrastruktúra szegényessége csökkenti a vállalkozásoknak a lehetőségeket, illetve a vállalkozók nem akarnak ezekben a térségekben fejleszteni. A strukturális alapokat kellene felhasználni az infrastruktúra kijavítására, és meg kell könnyíteni, hogy mindenki hozzájusson a közszolgáltatásokhoz. Tiszteletbe kell tartanunk kötelezettségvállalásainkat, hogy a vidéki területekre is eljuttatjuk a szélessávú internet szolgáltatást fontosak a magángazdaságok, hogy ezek hozzanak létre munkahelyeket, hogy össze tudják egyeztetni a foglalkoztatást, a dolgozást és a családéletet, és így megmaradjanak vidéken ezek a személyek. Köszönöm szépen. Harkin asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Örülök ennek a jelentésnek, nagyon időszerű, és köszönöm szépen Jeglaszinak a jó együttműködést. Sokan nem veszik észre, hogy 42%-a a mezőgazdaságban dolgozóknak nő, és az úgy gondolom, hogy a nőknek és a családoknak, eh, akik vidéken élnek, eh, fontos, hogy el tudják kérni a 2020-as eh, célkitűzéseket. Ezért megfelelő szolgáltatások kellenek a mindennapi élethez. Ide kell az egészségügyi ellátás, oktatás, szórakozás, megfelelő közlekedés és sávú internet arra is szükség van, hogy a megfelelő szociális biztosításban részesülhessenek, hogy a jövőjük és a nyugdíjuk is biztosított legyen. Fontos, hogy a nőknek a szakképzését is megkönnyítsük, és a nőknek részt kell, hogy tudjanak venni regionális helyi szinten a döntéshozatalban a különböző farmer szervezetekben ezzel tudjuk segíteni, hogy a nőknek a szerepe megmaradjon a mezőgazdaságban is. Köszönöm szépen. Ferreira képviselő kapszót. Elnök asszony, köszönöm szépen. A nők mezőgazdaságban és a vidéki térségben betöltött szerepe visszatükrözi azt a szörnyű krízist, amelyet például a kap politikának krízise eh, jelent. A nők az Európai Unió mezőgazdaságának 40%-et képviselik, és a legtöbb nő családi farmokon, gazdaságokban dolgozik, és ilyen módon nagyon súlyosan hat rájuk az a tény, hogy sok családi gazdaság csődbe ment. A kis és még kisebb mikrovállalatok eh, csődbe mentek a kap reformja következtében a prekárius, bizonytalan munkaviszonyok is jellemzők a nőkre, és természetesen az antiszociális védelmi politikák a pénzügyi válság után is nagyon rossz kihatással vannak rájuk. Ne csak beszéljünk, hanem tegyünk is valamit. Vegyük figyelembe a nők szerepének megerősítését, illetve erősítsük meg, és az oktatás, az egészségügy és a családi szolgálatok területén is tegyünk meg mindent a nők érdekében a mezőgazdaságban, de biztosítsuk számára a szabadidő helyes és tartalmas eltöltését. Köszönöm. Köszönöm Nikolescu képviselő kapszót. Parancsoljon. Personal Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb részei a jelentésnek azok, amelyek a vidéki életkörülményekkel foglalkozik. Ezzel kapcsolatban van néhány hozzátenni valom. Egyfelelőtt, hogy az Európai Mezőgazdasági Alapnak fontos szerepe van a falvak modernizálásában. Megfelelően kellene ezt az alapot finanszírozni a következő kapban is, azért, hogy csökkentendő lehessen a vidék és a város közötti különbség Továbbá fontos, hogy az új tagállamok modernizálják az alapinfrastruktúrát, aminek mindenképpen alapeleme kell, hogy legyen az alapnak. Továbbá szólnék még a mezőgazdasági lakosság előregedéséről. Ezért fontosak azok a programok, amelyek a fiatal mezőgazdasági munkavállalókat, illetve a mezőgazdászok letelepedését segítik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló pedig Dan Csilla képviselő. Doamnă președinte, doresc să o felicit pe doamna Egle pentru... Köszönöm szépen, elnök asszony! Gratulálok Jegle asszonynak a megközelítésért, amit alkalmazott a jelentésben. Úgy gondolom, hogy a nők helyzetének eh, felismerése a mezőgazdaságban eh, nagyon fontos, lényeges. Fontos a eh, mezőgazdasági gazdaságoknak a diversifikálása, és fontos, hogy megemlíteni, hogy nagyon nagy a szegénység és az elszigeteltség, ami elsősorban a nőket érinti. Ehhez megfelelő eszközök kellenek, hogy a nőknek is azonos esélyeik legyenek a mezőgazdaságban általánosságban. Ez is kell, hogy az egyik fő célja legyen a kapnak. Fontos javítani azoknak az életét, akik a vidéki környezetben élnek, biztosítani kell nekik, hogy a oktatáshoz, szakképzéshez hozzájussanak, a folyamatos képzéshez, csak úgy, valamint a megfelelő infrastruktúrákat érjenek el, illetve a családot eh, eh, szolgáló szolgáltatásokban is részesülhessenek a vidéki területekben jobban be kell vonni a nőket a mezőgazdasági munkába, de az egyéb gazdasági munkában is, és biztosítani kell a mezőgazdaság multifunkcionális jellegét. Köszönöm. Köszönöm, megadom Reding biztos asszonynak a szót. Elnök asszony, először is meg szeretném köszönni a jelentős tevőnök a munkáját, és természetesen az Agri Szakbizottság képviselőinek is a munkáját, hiszen nagyon fontos, hogy ezt a kérdést, melyet napirendre vettek, napirendre vettek, vették. Az Európai Bizottság nagyon is tisztában van azon központi szereppel, melyet a nők játszanak a mezőgazdaságban, és úgy gondoljuk, hogy a vidékfejlesztési politika célkitűzése válaszol erre a kihívásra. A vidékfejlesztés egy sor olyan területre koncentrál, amely fontos a nők számára. A mikrogazdaságok létrehozása például a mezőgazdasági termékek érték, te, hozzá, értékteremtése, vagy pedig a kiskereskedelmi értékesítés ilyen területek. A vidékfejlesztési politikák segítenek a férfiak és nők szerepének kiegyenlítésében és a munka és a családi élet kiegyenlítésében. Például a idősek gondozását, eh, vagy a a óvodákat lehet támogatni ezekből a támogatásokból, és a kis léptékű infrastruktúra és támogatási jogosultsággal rendelkezik. A tagállamokban a vidéki térségek helyzete nagyon különbözik. Vonatkozik ez a nőkkel szemben támadott elvárásokra és lehetőségeikre is. A tagállamoknak részletesen kell ellenőrizniük a helyzetet, és um, a helyi helyzetekre szabott válaszokat kell találniuk. A tagállamok például preferenciát adhatnak a nőknek bizonyos intézkedések végrehajtása során. Ezen felül a tagállamok garanciális alapokat hozhatnak létre azért, hogy a nők hitelhez férhessenek hozzá. A nők a LEADER programban is fontos szerephez jutnak, ahol a speciális lehetőségeiket szólítják meg annak érdekében, hogy bizonyos terület fejlődési potenciáját mobilizálhassák. A bizottság örömmel fogadna még több adatot a nők helyzetéről, de mint hogy a tagállamok mindig az egyszerűsítés mellett eh, ágálnak, nagyon nehéz volna meggyőzni őket, hogy további beszámolási terheknek feleljenek meg. Ám a rendelkezésünkre álló adatok alapján megfelelő statisztikákat kell készíteni gender lebosztásban, lebontásban. A bizottság a vidékfejlesztési stratégiai iránymutatások értékelésének középidős jelentésében ezt így fog eljárni, tehát gender alapon le fogja bontani az eredményeket. Fontosak az eredmények. Ezzel kapcsolatban felhívom figyelmüket az Európai Vidékfejlesztési Hálózat tapasztalataira, illetve az ennek megfelelő nemzeti hálózatok tapasztalataira, hiszen a hálózaton belül a felek egymástól tanulhatnak, és kívánatos volna, hogyha már a meglévő hálózatokat egyre több női szervezet használhatná, és így húzna hasznot az európai vidékfejlesztési politikából. Köszönöm. Köszönöm, lezárjuk a vitát. Holnap 12-kor szavazunk e jelentésről. Most pedig Marinescu képviselő jelentéséről lesz